Good morning, everybody. Jó reggelt mindenkinek. Kezdjük meg a munkát. I am very happy as first vice president of the European Parliament to... Nagyon örülök, hogy önöket üdvözölhetem itt az Európai Parlamentben. Az Európai Parlament első alelnöke vagyok, és most az Európai Parlamenti Hét negyedik alkalommal következik, és minden nyelven el tudom mondani azt, hogy jó napot kívánok spanyolul, olaszul, franciául, angolul. Az Európai Bizottság elnöke Jean-Claude Juncker úr tiszteletét teszi nálunk, és megköszönöm neki ezt, hogy ránk szállja az idejét. Schulz úr, az Európai Parlament elnöke Londonból érkezik, még úton van, de 30 percen belül itt lesz. Londonban David Cameronnal találkozott. A mostani plenáris ülésünk az első esemény, megnyitjuk ezzel az Európai Parlamenti Hetet. Ma az európai szemeszterről beszélünk, és holnap pedig az úgynevezett 13-as cikk konferenciát tartjuk meg. A holland parlamenttel együttműködésben ők lesznek a házigazdák velünk együtt. Tusk elnök úr valószínűleg részt vesz ezen a találkozón, és egészen múlt hét végéig nagyon határozottan tervezte ezt, hogy eljön, de most Európában utazik, az európai csúcsra készül. Azt kérte önöktől, hogy ne haragudjanak rá emiatt, nem biztos, hogy itt tud lenni. Én közvetítem az ő elnézés kérését. Nagyon fontos ez a mai alkalom, illetve ez az Európai Hét. Önök, mint európai tagállamok, nemzeti parlamenti képviselői, bizonyára nagyra tartják ezt a lehetőséget, és mi is, európai parlamenti képviselők is nagyra tartjuk ezt az alkalmat. Nagyon fontos ugyanis, hogy együttműködjünk, és nem csak a nemzeti parlamentek és az Európai Parlament együttműködése fontos, hanem az is, hogy ebbe bevonjuk az Európai Bizottságot. Nos, egy-két szabályt hadd említsek. A szokás szerint igyekezni fogunk, és a lehető legtöbb képviselőnek megadjuk a szót. Akkor is, hogyha eléggé szűkös lesz az időnk. Nagyon sok részvevőnk van, és éppen ezért arra kérem önöket, hogy a hozzászólásukat, kérdéseiket kettő percre igyekezzenek korlátozni. Az eszmecserétől függően a két percen még rövidítenünk is kell majd lehetséges. Mindenki talál az asztalán egy kártyát, amelyet felemelve szót kérhet. Amelyet leadva szót kérhet. Kérem, hogy töltsék ki ezeket a kártyákat, hogyha hozzá szeretnének szólni a nevükkel, és adják oda a teremszolgáknak. Nagyon fontos ugyanis, hogy tudjuk, hogy ki az, aki szólni kíván. 10-15 percet adunk az Európai Bizottság elnökének, és aztán kérdéseket lehet neki feltenni, amelyekre válaszol. Ezért kérném, hogy most rögtön töltsék ki a hozzászólási kártyájukat, hogyha az Európai Bizottság elnökéhez kívánnak kérdést intézni, vagy pedig hozzá kívánnak szólni. A hozzászólási időt a következő képpel fogjuk elosztani. Két vagy három nemzeti parlamenti képviselő szól, utána pedig egy európai parlamenti képviselő, és aztán pedig ezt ismételjük. És mondom még egyszer, hogy amennyiben szükséges, akkor ezeken az időkön változtatunk, a két perces hozzászólási időn. A kérdések, válaszok esetében 9-10 parlamenti képviselő kap szót, és utána adjuk vissza majd Juncker úrnak a szót, a lehetőséget a válaszadásra, és lesz egy második forduló, szintén kérdések, válaszok. Először is, tehát Juncker úrnak fogjuk majd megadni a szót, akkor önök kérdeznek, utána válaszol, és aztán, hogyha lezárult ez a kérdés-válasz szakasz, akkor Schulz úr következik, rögtön át is adom Juncker úrnak tehát a szót. Köszönöm szépen. Is. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Az az igazság, hogy nem ez a legjobb hét az európai parlamenti hét megszervezésére, azért, mert csütörtökön és pénteken európai csúcs van, és sajnos ennek eredményeképpen ugye 21 miniszterelnökkel ülök le négy szem közt ma és holnap. És emiatt sajnos fél órán belül el kell, hogy menjek, és elnézést kérek emiatt. Nem ez volt az én szándékom. Rossz volt ez a szervezés, és kifejezetten kérném az Európai Parlamenttől, hogy ne egyszerre szervezék a parlamenti hetet a csúcs értekezletünkkel. Szeretném megválaszolni a kérdéseiket, remélem, hogy tudok majd minél, minél több kérdésre választ adni. Az európai szemeszter az politikai folyamat, és az Európai Bizottság nem diktálja a tagállamoknak azt, hogy mit tegyenek. Én rögtön válaszolok a kérdésekre, mert 30 percen van összesen. Nos, akkor mondja az elnök úr, áttérek a franciára. Hát miért ne, illetve miért? Mert az első kérdést a francia parlamentből Daniel Loa fogja feltenni, aki az Európai Ügyek Bizottságának az elnöke a francia parlamentben. Parancsoljon. Oui, merci beaucoup, euh, monsieur le... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, hogy azonnal szót kaptam. hol van, tisztelt képviselőasszony, hol, honnan beszél? Tehát nagyon örülök, hogy a parlament közi konferenciára sort keríthettünk, és azt gondolom, hogy az is jó, hogy a Luxemburgban elhatározott rendszerint tarthatjuk a megbeszélést. Az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek a lehető legszorosabban együtt kell, hogy működjenek az európai szintű döntéseknek hozatalában. Különösen a gazdasági kormányzást terén és az egyéb aktuális ügyekben. Juncker úrtól szeretnék két dolgot kérdezni. Az a benyomásom, hogy Európa fél attól, hogy szolidaritást mutasson, illetve hogy a munkaerőpiacon a lehető legmagasabb szintű foglalkoztatást, akár teljes foglalkoztatást biztosítsunk. És elképzelhető, hogy a parlamentektől olyan jelzést kapunk majd, amely segíthet bennünket. Aztán az európai szemeszter témájában annyit szeretnék elmondani, hogy három mutatót használunk gazdasági kérdések szociális szempontú értékelésére. És ezt néha megkérdőjelezik, de én támogatom ezt a módszertant, illetve elnök úr, szeretném a szociális mutatószámokkal kapcsolatban a véleményét megkérdezni a gazdasági irányítás azzal a reményel kecsegtet bennünket, hogy különösen a fiatalok munka nélküliségét sikerül majd enyhítenünk munkahelyeket teremtve. Juncker úr, öné a szó. Tisztelt elnök asszony, teljesen igaza van, hogy Európa fél. Európa aggódik. Európa néha túlzottan stresszel, és nem meri érvényesíteni az értékeit. Sokszor reflexből eh, cselekszünk. Ez érthető, mégsem egészséges. Talán visszaemlékeznek rá, hogy az általam elnökölt bizottság alapvető célkitűzései között a növekedés és a munkahelyteremtés szerepelt. Mindez a az érzéketlen és vak megszorítások légkörében megfogalmazott célrendszer volt. Ebben mondtuk, hogy növekednünk kell, munkahelyeket kell teremtenünk. És a mandátumunk elején ezért indítottuk útra a beruházási programot. Azt gondolom, hogy a siker és a kudarc között éppen ez a program adhatja majd a különbséget, és ez olyan feladatot jelent, amelyet valamennyien előre kell, hogy vigyünk. 61 milliárd a beruházások hozzájárulásának az összege. 22 országról van szó, több tízezer kis és középvállalkozás láthatja már is a hasznát ennek a beruházási programnak a parlament hozzájárulásával indulhatott el ilyen gyorsan a beruházási program. Az európai szemeszter kapcsán szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy a nemzeti parlamentek nagyon fontos munkát végeznek ebben az egész folyamatban, és ezért is eh, jó, hogy most jelen vannak a nemzeti parlamentek képviselői, és össze kell, hogy tartsunk ha az Európai Bizottság, az Európai Tanács és a lehetőségek szerint az Európai Parlament, valamint a nemzeti parlamentek a minél szorosabban együtt kell, hogy működjenek a, az unió jövője érdekében a politikai prioritások mentén. Én nagyon nagy mértékben támogatom a szociális mutatószámokat, az indikátorokat, és tulajdonképpen mi meg is tettük az erre vonatkozó javaslatunkat, és az ECOFIN tanács elutasította ezeket a szociális mutatókat. A nemzeti kormányok, tagállami kormányok elé terjesztettük ezt az indikátorrendszert. Ugyanakkor a szocialisták, a demokraták, kereszténydemokraták a kormányok képviseletében elutasították ezeket a szociális mérőszámokat, amelyek a növekedéssel együtt a társadalom kohézióját követték volna nyomon. Tehát azt gondolom, hogy a célok azok jól vannak megfogalmazva, csak talán túl gyorsan szeretnünk volna előrelépni. És minél pontosabban kell majd mérnünk a gazdasági, illetve költségvetési konvergenciának a társadalmi hatásait, és ehhez megfelelő műszerek, mutatószámok kellenek. Az európai szociális realitásokkal szembe kell néznünk. Ezeknek a súlyát sokszor alulbecsülik az Európai Bizottság a munkahelyteremtés keretében, illetve ezzel párhuzamosan márciustól nagyszabású konzultációt indít majd a szociális jogok témakörében. Köszönöm szépen, elnök úr! Most pedig Litvánia részéről Birute Versailles képviselőnek adom meg a szót, képviselőasszony. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt bizottsági elnök úr, Köszönöm szépen, hogy bevonják az európai szemeszterbe a tagállami parlamenteket. Ahogyan valamennyien tudjuk, Európát többszörös válság sújtja, menekült válság, migráns válság, globális bizonytalanság veszi körül Európát. Továbbá nagyon komoly gazdasági kihívások merülnek fel Ön szerint a beruházás hiánynak a fő oka vajon nem az, hogy a jövedelmek egyenlőtlenül oszlanak el? Azt gondolom, hogy nem csak az államháztartási fegyelemre kellene összpontosítanunk, hanem a belföldi keresletet is ösztönöznünk kellene. Ez kéne legyen az Európai Unió célkitűzése. A kérdésem az, hogy mi a B-terv arra az esetre, hogyha a brit kilépés, a Brexit májusban, vagy amikor megtartják a népszavazást, valóban bekövetkezik. Van erre vonatkozó terv, és az Európai Unió hogy fest majd az ezutáni helyzetben, hogyha ez bekövetkezik. Köszönöm. Madam, Asszonyom, két kérdést tett fel nekem úgy látom, a hozzászólásának első részében a befektetési környezetre utalt Európában, a másik rész pedig a brit kérdésről szólt. Az első kérdésről azt tudom mondani, hogy azok a tagállamok, ahol van költségvetési mozgástér, fel tudják ezt használni annak érdekében, hogy a fogyasztást fellendítsék, hiszen ha az alapvető fiskális követelményeknek megfelelően felendítik a fogyasztást, akkor ez segít. Amit mi teszünk, a befektetési terv, az teljesen más. Mi a magántőkét próbáljuk mozgósítani annak érdekében, hogy az állami befektetést kiegészítse. Tehát mi más jellegű lépéseket teszünk, ez az ország specifikus ajánlások között szerepel tulajdonképpen a jövő héttől kezdődően jelennek majd meg az országjelentések, és amit ön is említett, szerepelni fog majd ezekben a különböző kezdeményezésekben. Ami pedig a brit kérdést illeti, a brit miniszterelnökkel nem sokára találkozom, és már négyszer, ötször beszéltünk, leültünk a tanácselnökével is, és több javaslat született. Ezeket a javaslatokat fogjuk megvizsgálni csütörtökön és pénteken, és meglátjuk, hogy mi lesz a válasz. Igen vagy nem. Tusk úr és az én javaslataim ról majd kiderül, hogy vajon fernek tekinti-e őket az Egyesült Királyság, és fernek tekinti-e őket a többi tagállam. Most ez még túl korai lenne megmondani igen vagy nem, mert erre a kérdésre most nem tudok válaszolni. És ott még nem tartunk, hogy B-terve dolgozzunk ki, mert egyelőre nem merült fel komolyan, hogy az Egyesült Királyság elhagyná az Uniót. Nincsen ilyen tervünk. A tervünk van, ami azt jelenti, hogy az Egyesült Királyság aktív tagként megmarad az Európai Unió kötelékében. Köszönöm. Most pedig Pedro Saura következik, aki a spanyol kongresszus képviselője, parancsoljon. Eh, buenos días. Nagyon szépen köszönöm. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Nos, mindenek előtt a tanács elnökénhez szólt volna a hozzászólásom. Nincs étel, mégis elmondom, hogy miben látom a legfőbb gondokat. Úgy gondolom, az európai gazdaságban főként a strukturális problémákkal kellene foglalkoznunk. Ezek ugyanis fékezik a gazdaságot, új szakpolitikákra lenne szükség, koordinálni kell nemzetközi szinten a szakpolitikákat, így a gazdasági politikánkat is. Úgy gondoljuk, hogy az adópolitika területén is nagyon fontos lenne koordinálni egymással európai szinten. Az új bizottság az elmúlt hónapok során ezen a területen jelentős előrelépéseket ért el, koordinációs csomagot készített az adópolitikával kapcsolatosan. Most tulajdonképpen a tanács elnökéhez fordulnék, ha itt lenne. A két új irányelvet tartalmazó csomag illetve az adókoordinációra vonatkozó nemzetközi stratégia mind-mind olyan lépések, amelyeknél oda kell figyelni arra, hogy az Európai Bizottság által megfogalmazott nagyra törő célokat ne vizezzük fel. Ugyanis azt gondolom, hogy a világot és Európát is sújtó gazdasági problémák nem csak a gazdasági növekedés hiányára vezethetők vissza, hanem strukturális okai is vannak ezeknek a problémáknak. Persze a költségvetési politikát, a fiskális politikát is alkalmaznunk kell, mint eszköz, de az adópolitikában is nemzetközi egyeztetésre van szükség. Tisztelt képviselő úr, nagyon széles körű feladat a gazdasági koordináció, és Ez egy bonyolult célrendszer, és benne van az adóügyek, az állomháztartási bevételeknek az összehangolása is. Ezek az ügyek sokszor nem átláthatóak, ez indokolja ennek a feladatnak a nehézségét. Az Európai Bizottság bátran igyekezett előrelépni ezen a téren, az adóügyi koordináció terén. jelesül automatikus adatcserét igyekszünk bevezetni, ami az egyedi adó intézkedésekről szóló adatoknak a cseréjét automatizálná. Tulajdonképpen a tanács elnökének kellett volna elmondania az iménti gondolatokat, és az ECOFIN csoport az tulajdonképpen, amelyik az illetékes ebben a témában. Hogy finoman fogalmazzak, az európai kormányok nem fogadják lelkesen ezt a kezdeményezést. Mert ebből könnyen az sülhet ki, hogy újjal mutogatunk bizonyos tagállamokra. De én elhatároztam, hogy a mandátum végére Európát ebbe az előnyös koordinált helyzetbe fogjuk juttatni. Köszönöm szépen. Nos, még néhány észrevételt várunk, és aztán Juncker úr lezárja ezt a vita szakaszt. Kérem szépen, hogy egy percben fogalmazzák meg a kérdéseiket. Joachim Post a Bundestag részéről. Kedves elnök úr, önnel ellentétben én nagyon is szerencsésnek tartom az eheti időpontot. Mi európai parlamenti képviselőkként ugyanis ezzel lehetőséget kapunk arra, hogy elmondjuk a véleményünket, hangot adjunk aggájainknak a jelenlegi európai helyzettel kapcsolatosan. Lehet, hogy ez azt eredményezi, hogy majd az európai csúcs alkalmával jobban figyelembe veszik az aggájainkat. Értem, hogy az önmunkaterhelése szempontjából ez nem szerencsés, de szerintem Igenis jó időpont ez, hiszen egy olyan helyzetben találjuk most magunkat, amely példátlan az elmúlt évtizedekhez képest. Két megjegyzésem volna. Egyrészt plegykákat hallani arról, hogy bizonyos állam és kormányfők a gazdaság és monetáris unió elmélyítését szeretnék lelassítani. Nem a korábbiak szerint járnak el, nem akarják mielőbb elmélyítené a gazdaság és monetáris uniót, el akarják odázni ezt a folyamatot. Mit gondol ön mindenről, Juncker úr, másodszorban? A német SPD elnöke már Gabriel tegnap egy írás jelentetett meg egy német labban Európa jövőjéről, és arról írt, hogy a különböző tagállamoknak az erősségeiket jobban latba kell vetniük, Németországnak például a gazdasági erejével kell hozzájárulnia Európa előrelépéséhez, de ez azt is jelenti egyúttal, hogy más országoknak el kell fogadniuk azt, hogy a migrációs válság közös megoldása nélkül nem érhető el az egyensúly gazdasági értelemmel sem. Itt egy összefüggést kellene látni, de sok tagállam ezt nem látja. Harmadsorban, ami az adódömpinget illeti, Hollandia látja el a soros elnökségi posztot jelen pillanatban. Ez jó dolog, jó lenne, hogyha Hollandia az adódömping területén előrelépést érne el, elbúcsúzna az eddigi gazdasági modelljétől, és hozzájárulna ehhez, ezáltal az adódömping elleni harchoz Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gerido asszony a következő felszólalónk, aki Spanyolországból érkezett hozzánk. Jó napot kívánok! Szeretném először is megköszönni azt, hogy lehetőséget biztosítanak a számomra, hogy aktívan részt vegyek az európai szemeszterrel kapcsolatos ülésünkön. A kérdéseimet Juncker úrhoz intézném. Néhány nappal ezelőtt készült egy összefoglalás arról, hogy az Európai Stratégiai Beruházási Alappal eddig mit értünk el. 50 milliárd milliárdos beruházásról van szó, különböző infrastruktúrális projektekhez kapcsolódóan. kapcsolódóan. Spanyolországban hat projektet finanszíroztak az EFSI segítségével. Hogyan lehet megjósolni azt, hogy a gazdasági növekedés lassulása hogyan befolyásolja majd ennek a tervnek a végrehajtását? Köszönöm. Elnök, köszönjük. Gerasimos Balaurasz következik, aki a görög parlamentből érkezett hozzánk. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, elnök úr! Ahogyan az előttem szóló kollégák már elmondták, az Európai Unió nem léphet előre, csak is megszorításokkal nem elég személyre venni a pénzügyi mutatókat, indikátorokat, szociális indikátorokra, mutatókra is szükség lenne. Az önök által javasolt intézkedések épp az ellenkező hatást érik el, mint ami kívánatos volna. Görögországban rengeteg a munkanélküli, nagyon sokan hajléktalanná váltak, az utcákra kerültek, Görögországban azt szoktuk mondani, hogy amikor a nagyok, az elefántok harcolnak egymással, akkor végül a kicsik, a békák látják ennek a kárát. Ugyanezt látjuk most az Európai Unió és az IMF harcában is. Mindezen felül itt van a migrációs válság is. Az Európai Uniónak toleránsnak kellene lennie ezzel szemben, eluralkodott az idegengyűlölet, le akarják egyesek zárni a határokat, de hát hogyan fogunk gátat szabni annak a sok millió menekülőnek, akik a háború elől menekülnek Európai irányába? És mindezen felül egy olyan háborúról van szó, amely részben az EU-s tagállamok felelőssége is. Azt szeretném tehát kérni, hogy legyünk humánusabbak, szolidárisabbak, Meghallgatva a kollégákat, elmondhatjuk azt hiszem azt, hogy az Európai Parlamentnek nagyobb szerepet kell biztosítani a problémák megoldásában. A demokráciának a valóságban is kézzelfoghatóvá kell válnia, és úgy gondolom, hogy a nemzeti parlamentek képviselőit is sűrűbben meg kellene ide hívni, hogy elmondhassák, hogy a tagállamokban mit gondolnak az emberek. Köszönöm. Köszönjük szépen, most pedig az Egyesült Királyságból, a Lordokházából érkezett képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy fogadja a kérdéseket a részünkről. Először is gratulálni szeretnék, hogy a Brexitre nem készített B-tervet. A mi szempontunkból ez mindenképpen üdvözlendő, mert reméljük, hogy ez nem következik be. A szakbizottságom az öt elnök jelentésével kapcsolatos jelentésen dolgozik, és úgy gondolja, hogy az öt elnöki jelentés ambíciói teljesíthetők 8 év recessziót követően, illetve a 2025-ös véges határidőt figyelembe véve, valamint a makrogazdasági egyensúlytalanságok megszüntetésére irányuló európai szemeszter eredményéről a német képviselők után felszólalva, náluk szuficites a költségvetés, megvan-e a fegyvertárban az erre vonatkozó eszköz, hogy a deficit mellett a szuficitet is képes legyen kezelni egy koordinált megközelítés. Valamint az euróövezet államkincstárát is ki fogják alakítani az úgynevezett denuma részeként, a fiskális konvergencia részeként. Még egy utolsó kérdés. az Európai Parlament részéről Rodríguez képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm, hogy eljött ide. Nagyon nehéz, kemény a helyzet az önök számára is. Az éves növekedési jelentés előadójaként szeretném elmondani a következőt még vitatjuk ezt a szöveget, de bízom benne, hogy a parlament elfogadja majd ezt a jelentést, amely a gazdasági és szociális konvergenciát elősegíti, fellendíti majd központi eh, célkitűzésként. Eh, mégpedig úgy, ahogy az Európai Bizottság javaslatot tett rá. A gazdasági és a szociális mutatók eh, azonos szinten kezelendők. Ez pedig úgy segíthető elő, hogyha a beruházási tervvel haladunk előre. És a beruházások eredményeképpen munkahelyek jönnek létre. A gazdaság fellendítése, illetve a szociális helyzet javítása központi feladat az európai társadalmi kohézió érdekében, és így tud Európa többszörös válságból kilábalni. Nagyon egyszerű a feladat szerintem. Az Európai Parlament jó irányba halad ebben a témában, és a nemzeti parlamentekkel való kedvező együttműködés is ezt támogatja. Azt gondolom, hogy a közös munkánk eredményeket hozhat majd az Európai Bizottsággal való rendszer szintű együttműködés pedig oda vezet, hogy valóban egy hajóban egy irányba elveszhetünk. Köszönöm szépen, képviselőasszony. Most pedig megadom Juncker úrnak a szót az Európai Bizottság részéről. És ezzel le is zárjuk majd a nemzeti parlamentek, illetve az Európai Bizottság közötti eszmecserét. Tehát bizottsági elnök úr, öt kolléga tett fel kérdéseket, de tulajdonképpen 14 kérdés hangzott el. Nos, a rendelkezésre álló időt figyelembe véve, ebből a 14 kérdésből csak az öt legfontosabb kérdést szeretném kiemelni. Poszett. Posz kollégával kezdeném, aki úgy tűnik, rádöbbent, hogy vannak fontosabb és kevésbé fontos állam és kormányfők. Elmondta ugyanis, hogy vannak állam és kormányfők, akik nem igazán érdekeltek abban, hogy a gazdasági és monetáris uniót elmélyítsük. Nem mondta el, hogy kik ők, Szerintem ugyanolyan súlyjal kell kezelni az összes állam és kormányfőt. Úgy gondolom egyébként, hogy az öt elnök által készített jelentés az intézmények elnökeinek egy nagyon fontos javaslata. Fontos ugyanis, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek is szerephez jussanak. Éppen ezért kértem fel az Európai Parlament elnökét, hogy ő is járuljon hozzá ehhez a jelentéshez, amely eredetileg négy elnök jelentése lett volna. Úgy gondolom ez jót tett a szövegnek összességében, ugyanis bekerültek így olyan szövegrészek is, amelyek az Európai Parlament részvétele nélkül nem szerepelhettek volna a dokumentumban. Nyilvánvaló, hogy az úgynevezett fontosabb és kevésbé fontos állam és kormányfők között vannak nézeteltérések, főként ami, példa, ami a betét garanciákat illeti. Vannak olyan állam és kormányfők, akik eh, nem kívánnak spontán módon csatlakozni az Európai Bizottság által beterjesztett javaslathoz, részben azért is, mert a német ágazat, illetve a német nézete, nézetek miatt ellehetetlenült. Az, hogy egyik napról a másik napra bevezessünk egy betéti garanciát Európában. Előzőleg nagyon sok feltételt kell teljesíteni. Én nem gondolom, hogy 2024 előtt be lehetne ezt vezetni. Ezt megelőzően fel kell tölteni a nemzeti költségvetéseket, mielőtt élni lehetne az európai szolidaritás adta lehetőségekkel. Úgy gondolom, hogy van néhány olyan tagállam, amely olyan költségvetési marzsokkal rendelkezik, hogy a nemzeti szintű közérdekű szolgáltatásokra vonatkozó beruházások lehetségesek, és a belföldi kereslet növelése is lehetséges lenne. Ez nem a bizottság feladatkörébe tartozik, de a bizottság az elkövetkezendő hetekben olyan javaslatokat fog beterjeszteni, amelyen remélhetőleg ösztönözni tudja majd hogy a közérdekű szolgáltatások területén is több beruházás történjen. Itt ugyanis nagyok a hiányosságok. Tudni kell mindemellett azt, hogy az Európai Unióban még mindig jóval kevesebb a beruházás, mint 2007-ben, amely a válság előtti utolsó év volt. Itt tehát rengeteg a teendő, és igenis látok összefüggéseket a között, hogy hogyan kezelik egyes tagállamok a válságot, és aközött, hogy az európai szemeszter keretein belül, a költségvetés kezelésein belül milyen problémák mutatkoznak, valamint a kohéziós és strukturális politikák végrehajtásában is. Ami az adódömpinget illeti az elmúlt évek során, hanem tévedek, sokat foglalkoztak az én szerény személyemmel is, a bizottság megtette a szükséges javaslatokat, és jó látni azt, hogy a holland kormány intenzíven dolgozik a bizottság által benyújtott javaslatokon. A holland soros elnökség és az Európai Bizottság is mindenképpen harcol majd az önök oldalán, hogyha adó harmonizációról és koordinációról van szó Európában. A spanyol kolléga kérdésére rátérve, a beruházási terv végrehajtásának a sebességére kérdezett rá. Egészen rövid átfutási idővel sikerült beindítani a magánpénzek, illetve a közpénzek együttműködésével 22 országban a beruházásokat, és most már nagyon sok kis és középvállalkozás látja ennek a hasznát az euró övezet növekedését szolgáljuk ezzel, illetve az európai gazdaságot lendítjük fel. Az a célunk, hogy a leglassabban növekedő területek és a leggyorsabban növekedő területek a lehető legközelebb kerüljenek egymáshoz. Ezt szeretnénk elérni az Európai Bizottság mandátuma során. A görög képviselő kollégámnak annyit mondanék, hogy én nem vagyok a megszorításoknak a pártja, nem támogatom a, az érzéketlen megszorításokat. Azt gondolom, hogy nem megfelelő válasz a túlzott szigor és megszorítás. Én az erényesen kiegyensúlyozott módszert szeretném bevezetni a költségvetési fegyelem, illetve a növekedés elősegítése között. Ez a célja tulajdonképpen az európai szemeszternek, illetve a beruházási programnak. Három eleme az elképzeléseinknek harmonikusan együtt kell, hogy működjön Európa gazdaságának az érdekében. És nem támogatom az európai határ lezárását sem, sőt, ezt kifejezetten egy beteg aberrát elképzelésnek gondolom. Az Európai Bizottság megtette az erre vonatkozó javaslatokat. Vagy egységes földrészként viselkedünk, vagy pedig sok részre tagoljuk magunkat, ami nem a megfelelő út az Európai Bizottság megtette a javaslatait. 2014. júliusában megszületett az a javaslat, ami a menekültek elosztását célozza Európa területén, valamint a külső határok megfelelő őrizetét is biztosítja. Én egy közös módszertanra tettem javaslatot. Hogyha megfogadták volna ezeket a javaslatokat, akkor most sokkal rendezettebb lenne a helyzet, mint a jelenlegi kaotikus állapotok. Rodéges asszony kérdésére annyit szeretnék mondani, hogy teljesen egyetértek. Már legalább egy évszázada ez a helyzet. És azt gondolom, hogy ezzel zárom is a rövid észrevételeket. Elnök, köszönöm szépen, bizottsági elnök úr. Köszönjük ezeket az érdekfeszítő válaszokat valamennyiünk számára. Hasznos gondolatok voltak ezek, és úgy gondolom, hogy az államadóságok az első pillér, a növekedés a második pillér, és ezeket kell összehangolni. Köszönöm szépen bizottsági elnök úr, hogy itt volt, sok sikert a további munkához. The President of the European Parliament, Mr. Schulz is coming. Az Európai Parlament elnöke Schulz úr hamarosan érkezik. Már úton van, és mielőtt megtartaná a beszédét, az első szekciók keretében szeretném Önöket támogat, tájékoztatni a mai programról. Az első plenáris szakaszt egy második szakasz követi, szintén plenáris körben az európai szemeszter részleteivel kapcsolatban. Itt az ülésteremben kerül erre sor Roberto Gualtieri úr elnöklete mellett, aki a Gazdaság és Pénzügyi Bizottság elnöke, valamint Thomas Andel, a foglalkoztatási és Szociális Ügyeknek a Bizottsága elnöke itt az Európai Parlamentben. A második szakaszban Dombrovskis úr, és jelen lesz a szociális párbeszéd, valamint Moszkovici úr adó és vám, valamint pénzügyek felelőse. Egy órától délután háromig ebédszünetet tartunk. Három órától a frakciók ülései kezdődnek, illetve a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság által szervezett szakaszsal folytatjuk majd a bankunió előnyeiről. A velünk szemben lévő 350 eh, es teremben eh, tartjuk majd ezt az ülést. A Foglalkoztatási és Szociális eh, Bizottság a szociális jogokról tart majd vitaindítót, illetve a bérszintek megfelelő alakításáról. A Ján 4 Q2-es Antal József épület negyedik emeletében található teremben kerül majd erre sor. Aztán az európai és nemzeti szintű demokratikus feladatok a CFP keretében. Ez a Jan 6Q2 teremben kerül majd sorra. A hatodik emeleten a az Antal József épületben. Aki szeretne kérdéseket feltenni, jelzem még tájékoztatásul. Tehát a kérdéseket feltenni úgy lehet, hogy ezt az űrlapot leadják a teremszolgáknak. Nemzeti parlamenti képviselőként, vagy európai parlamenti képviselőként ezt az űrlapot használhatják a kérdésfeltevés céljára. Schulz úrtól, a parlament elnökétől lehet kérdezni, vagy Dombrovskis alelnök úrtól, vagy Moszkvészi biztos úrtól. Nagyon fontos, hogy zökkenőmentesen tudjunk együttműködni. Néha úgy tűnik nekem, hogy a nemzeti parlamentek, mint hogyha rivalizálnának az európai parlamenttel vagy az Európai Parlament a nemzeti parlamentekkel, attól függően, hogy hogyan értelmezzük a szerződést. Én úgy gondolom, hogy a legjobb az együttműködés a jogalkotás terén, illetve a szubszidiaritás értékei mentén. Hogyha valami a szubszidiaritás ellen mutatna, akkor a szerződés rendelkezéseit kell alkalmazni Enélkül az Európai Unió gazdasági válságát nagyon nehéz rendezni, hiszen komoly válságban vagyunk, többszörös válság sújt bennünket, a menekültügy mellett a terrorizmus, mint jelenség és komoly kihívás elé állítja Európát. Tehát az európai polgárok eh, érdekében kell, hogy végezzük a munkánkat, és az Európai Parlament, valamint a nemzeti parlamentek a szubszidiaritás elve mentén tudnak a leghatékonyabban együttműködni. Ez a közös érdekünk. Tehát ennek szellemében kellene továbbra is együttműködnünk. A különböző tagállamok közös munkával és fellépéssel tudják kezelni a közös kihívásokat. A gazdasági válság még nem ért egészen véget. Eh, drági úr éppen tegnap elmondta, hogy nagyon lassan fog javulni a helyzet. Úgyhogy a beruházásokkal és az államháztartási bevételek összehangolásával tudunk felkészülni a jövőbeni fellendülésre. Megvannak tehát az előttünk álló kihívások, és az Európai Parlament, mint az egyetlen választott képviselőkből álló testület, együttműködve a nemzeti parlamentekkel tudja előrevinni ezeket a közös feladatainkat. Természetesen az ilyen közös megbeszéléseken kérdéseket lehet feltenni, amelyekre választ is kapunk majd az illetékesektől, és közben megérkezett elnök úr, úgyhogy akkor lezárom az első vitaszakaszt, és most rá fogunk térni sok kérdés után a következő szakaszra. Elnök úr, öné a szó. Köszönöm szépen, Tajani kolléga. Köszönöm Önöknek, tisztelt Hölgyeim és Uraim, hogy türelemmel megvártak, és köszönöm szépen, hogy jelen vannak. Szeretnék elnézést kérni azért, amiért elkéstem. Köszönetet mondok először is Antonio Tajani kollégának, hogy spontán módon hajlandónak mutatkozott, hogy helyettesítsen, amíg ide nem érek. Ähm, Szeretném önöknek röviden elmagyarázni azt, hogy miért nem tudtam üdvözölni önöket az ülés legelején elvileg 9 és 10 órakor itt vendégeskedett a brit miniszterelnök, illetve vendégeskedett volna előkészítendő az európai csúcsot, de a párizsi reptéren technikai nehézségek adódtak, ezért 9 órakor nem tudott itt lenni, 9 óra 30-kor érkezett meg ide, ezért csak 9 óra 40-kor tudtuk kezdeni az egyeztetést, és tovább is tartottak a megbeszéléseink, mint ahogyan eredetileg terveztük. Éppen ezért nem tudtam itt lenni az ülés legelején, hogy üdvözöljem Önöket, mert egyeztetnem kellett David Cameronnel arról, hogy csütörtökön az Európai Tanács csúcs találkozója alkalmával milyen álláspontot kíván képviselni az Európai Parlament az Egyesült Királyság EU-s tagságával kapcsolatosan. Örülök, hogy ilyen szép szemmel megjelentek ma ezen az ülésen. Az Európai Parlament és a Nemzeti Parlamentek közös egyeztetése az európai szemeszterről, illetve a Fiskális Paktum 13-as cikke szerinti egyeztetéseink és központi jelentőségűek véleményem szerint. Nagyon fontos ez azon szempontok szerint is, amelyekről ma délelőtt David Cameronnel tanácskoztunk. Talán önök számára is érdekes lehet, hogyha röviden beszámolok arról, hogy miről tanácskoztam az Egyesült Királyság képviselőivel ma délelőtt. Önök is tudják, hogy az Egyesült Királyság kormánya azt szeretné, hogyha a szerződésben lefektetett megfogalmazás, miszerint az Európai Uniónak a nemzetek egyre szorosabb uniójává kell válnia, ne legyen kötelező Nagy-Britannia számára és a szerződés jövőbeni módosítása alkalmával az ő elképzelésük szerint meg kell fogalmazni azt is a szövegben, hogy ez a kitétel nem kötelező jellegű Nagy-Britanniára nézve. Ma délelőtt egyeztettünk David cameron erről, és nyilvánvalóan lesz itt is vita erről, hiszen van egy sor tagállam és intézmény is, így az Európai Parlament is, amely nem egyezik ezzel a, ezzel a nézőponttal. Bizonyos szakpolitikák területén szorosabb együttműködésre van szükség, ha csak megnézzük a pénzpiaci fejleményeket, a bank ágazatban tapasztalható fejleményeket, akkor teljesen egyértelmű, hogy szükség van az egyre szorosabbá váló Európai Unióra, ahelyett, hogy a tagállamok különböző irányokba fejlődjenek, hiszen egy egyre mélyülő piacnak vagyunk tanúi. Csütörtökön minden bizonyal intenzíven meg kell vitatni majd ezeket a kérdéseket. Ezen túlmenően van egy sor tagállam, és az Európai Parlament többsége is. Ide tartozik egyébként, akik úgy gondolják, hogy egy jövőbeni szerződés módosítás alkalmával nem lehet az egyetlen módosítás az, hogy az egyre szorosabbá váló unióra vonatkozó szövegrészt változtassuk meg, hanem más változtatásokra, módosításokra is szükség lesz majd. Egy további kérdés, amelyről intenzíven egyeztettünk ma délelőtt, az az euróvezetés nem euróvezető országok egymáshoz fűződő viszonya az egységes piacon belül. Az Európai Unióban van egy közös piacunk, amelynek alapját a szerződések adják. Úgy gondolom az Egyesült Királyság részéről jogos elvárás, hogy a belső piacon belül ne váljon diszkrimináció, megkülönböztetés tárgyává, mint nem euróvezeti ország. Ez teljesen jogos, hiszen Nagy-Britannia az egyik legnagyobb nemzetgazdaság a világon, nagy mértékben hozzájárul az EU-s költségvetéshez, egy gazdasági nagyhatalom a belső piacon belül is, és nem vezette be az eurót. Ezekre való tekintettel teljesen jogosnak tartom azt, hogy azt mondja az Egyesült Királyság, hogy nem kíván hátrányos helyzetbe kerülni, csak azért, mert úgy döntött, hogy nem csatlakozik az euróvezethez. Más részről azonban teljesen indokolt az is, hogy az euróvezeti tagállamok azt mondják, az euróvezeten belüli együttműködés, az euróvezet elmélyítése, valamint az euróvezeten belül meghozandó döntések nem függhetnek az euróvezeten kívüli országok beleegyezésétől. Nem engedhetjük meg tehát, hogy az egyik oldal azt mondja, nem akarnak hátrányba kerülni, miközben azt mondják a másik oldalnak, hogy vétójoggal rendelkeznek az euróvezeti döntéshozatalkor. Erről beszéltünk ma délelőtt, és nagyon derülátó vagyok azzal kapcsolatosan, hogy csütörtökön megszületik majd egy kompromisszumos megoldás, amely egy dolgot biztosan tisztáz, az euróvezet és a belső piac alapját az EU-s szerződések adják, amelyek teljesen világosan kimondják, hogy milyen irányba kell haladni. Benne áll a szerződésekben az, hogy az Európai Unió egy gazdaság és monetáris uniót hoz létre, amelynek a valutája az euró. Két ország élvez kivételt, Dánia és az Egyesült Királyság, valamint itt van még Svédország, ahol volt egy népszavazás, amelyen eldőlt, hogy az ország nem csatlakozik az euróvezethez. Egyébként minden tagállamra vonatkoznak a szerződések, és a szerződések kimondják, hogy az euróvezethez nem tartozó országok, az említett országok kivételével mindent meg kell, hogy tegyenek annak érdekében, hogy majd a jövőben bevezessék az eurót. Ez egyébként az egyik oka annak, hogy ezen országok nagy része ratifikálta a fiskális paktumot. Tehát 19 hét és két országra tagolódnak az EU-s tagállamok, 19 országban vezették be az eurót, három országban három ország élvez kivételes pozíciót a szerződések értelmében, és aztán van még két ország, amely nem kíván csatlakozni továbbra sem az Euróvezethez. Beszéltünk az intézmények és az EU-s tagállamok jobb együttműködéséről is egyébként ma délelőtt. Elmondtam, hogy körülbelül egy éve, hogy a három nagy intézmény, a tanács, a bizottság és a parlament megállapodott abban, hogy legyen egy jobb jogalkotási megállapodás, better lawmaking, az angol szakkifejezés. Ebben a szövegben szerepel az Egyesült Királyság számos követelése, miszerint csökkenteni kell a KKV-kre háruló terheket, le kell építeni a szükségtelen szabályozásokat, meg kell azokat szüntetni, világosabbá, átláthatóbbá kell tenni a különböző végrehajtási rendelkezéseket, amelyek részben nagyon megnehezítették a polgárok életét. Megállapodtunk egymással, az intézmények között. A parlamentnek ezt még el kell fogadnia, a tanács és a bizottság már elfogadták a szöveget, és egyetértettünk Cameron úrral abban is, hogy ebben a szövegben már rengeteg követelése szerepel Nagy-Britanniának, amelyek már, amelyeknek már érvényt szereztünk a megállapodás által. Beszéltünk továbbá egy olyan kérdésről is, amely nagyon fontos az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek számára is. Ezek a különböző szociális juttatások. Hogyan lehet a tagállamokban megakadályozni a szociális juttatásokkal való visszaéléseket, miközben biztosítjuk a munkavállalók szabad mozgását az Európai Unión belül, és persze tiszteletben kell tartani a hátrányos megkülönböztetés tilalmát is. Ez egy rendkívül bonyolult, nehéz kérdés, ahol két alapelvről van szó, és amelyekről mi tulajdonképpen nem is vagyunk hajlandóak tárgyalni. A belső piacon belül van egy garantált mozgás, szabadság, mobilitás, amely azt jelenti, hogy az EU-s polgárok az Európai Unió bármely tagállamában élhetnek és vállalhatnak munkát senkit sem szabad nemzeti hovatartozása, neme, bőrszíne, vallása, vagy bármely más szempont alapján hátrányosan megkülönböztetni, amiatt sem, hogy mely országból származik. Ezért két dolgot kell összhangba hoznunk egymással. Egyrészt egy ország részéről, egy tagállam részéről jogos elvárás, hogyha azt látja, hogy a szociális ellátórendszerével szisztematikusan visszaélnek, akkor ezzel ellen vélekezhessen, de ennek összeegyeztethetőnek kell lennie a szabad mozgás és a megkülönböztetés mentesség alapelvével. Erről egyeztetni fogunk az európai csúcs alkalmával is. Jogalkotási munka lesz majd várhatóan a csúcs megszülető következtetések eredménye, ennek részes az Európai Parlament is, és ragaszkodom ahhoz, hogy a szerződésekben lefektetett alapelveket e-, jogalkotási munka során tartsuk be. Ez nagyon érdekes kérdés lehet az önök számára, hiszen az önök szociális ellátórendszereit is közvetlenül érinti majd mindez. Erről egyeztettünk lényegében ma délelőtt, hölgyeim és uraim. Azért számoltam be mindenről, mert, mint tudjuk, mindig mindenki hajlandó mindent megtenni annak érdekében, hogy az Európai Unió egységes maradjon, és Nagy-Britannia az EU tagja maradjon. Én legalábbis ezért harcolok, és úgy gondolom, hogy Nagy-Britanniával erősebbek vagyunk, de Nagy-Britannia is úgy vélem erősebb EU tagként, mint az EU-n kívül de hát mindannyian tudjuk, hogy az ördög a részletekben rejlik. Ezért egy szándéknyilatkozat egy dolog, a konkrét megvalósítás már egy másik történet, de azt hiszem mindannyian abban vagyunk érdekeltek, hogy ezen a héten megoldást találjunk, hiszen függetlenül attól a kérdéstől, hogy Nagy-Britannia EU tag marad-e, avagy sem, ami ugye egy népszavazás függvénye, csütörtökön foglalkoznunk kell a továbbra is megoldatlan menekültügyi válsággal, és be kell látnunk, a megoldatlan szériai helyzettel is foglalkozni kell, ugyanis a szíriai fejlemények rendkívül aggasztóak, ezt önök is minden bizonyal tudják. Egyre több a fegyveres konfliktus, egyre több a civil áldozat. Egyre nagyobb nyomás hárul mindannyiunkra, hogy gondoskodjunk róla, hogy katonai értelemben ne eszkalálódjon tovább a helyzet, ehelyett arról kell gondoskodnunk, hogy az érintett felek Genfben tárgyalóasztalhoz üljenek. Ez egy rendkívül nehezen elérhető cél, de úgy gondolom ez az egyetlen járható út. Szíriában nem lesz katonai megoldása a helyzetnek. Egyébként csütörtökön jelen lesz a török kormány is a menekültügyi kérdésekre való tekintettel, és a török kormányjal meg kell próbálnunk megállapodni, Mint a menekültügyi kérdésben, mint a szíriai helyzet megoldására vonatkozólag. Tudom, hogy ez nem tartozik a napi rendünkhöz, de gondoltam a helyzetre való tekintettel, joguk van tudni, hogy miért nem voltam itt ma délelőtt. És azt hiszem Juncker kolléga a bevezetőjében már elmondta a bizottság szemszögéből, hogy milyen fontosnak tartjuk mindannyian ezt a mai rendezvényünket. Még egyszer köszönöm Tájáni kollégának egyébként, hogy helyettesített. Szegény ma reggel, amikor elindult a parlament, de még nem is tudhatta, hogy elnökölni fog ezen az ülésen. Nagyon köszönöm neki, hogy helyettesített, és köszönöm a figyelmüket. There are eight speakers. Nyolcan szeretnének szólni. Mindenkinek egy percet tudunk adni. Utána pedig Schulz elnök úr válaszol és zárja le a vitát. Az első hozzászólónk Ausztriából érkezett Kreiner úr. Parancsoljon. Uh, yes, thank you, Mr. Chair. Uh... Köszönöm, elnök úr. ha csatlakozhatnék az elhangzottakhoz, akkor elmondom, hogy egyetértek, hogy azoknak az országoknak, akiknek van mozgástere, fel kellene, hogy használják ezt, és így a keresletet fellendítik. De nem hiszem, hogy Európának csak az a problémája, hogy a fogyasztás nem megfelelő. Inkább a befektetés hiányzik az üzleti világban, tehát a magánbefektetőkre van szükség, ha arról beszélünk, hogy mekkora méretű programra van szükség, amely mondjuk a nemzeti költségvetésben a marzsokra, a mozgástérre támaszkodhatna, hát európai program esetében legalább a GDP 1%-át kitevő összegről lenne itt szó, mondjuk 140-150 milliárd euró, de ezt nem azért mondom, mert nem vagyok pozitív, és nem tekintek pozitívan a Juncker tervre, de szerintem nagyon kicsi és kevés ez, és nagyon későn érkezett. A menekültválságról hadd szólja két szót gyorsan szerintem. A több százezer embert, aki Szíriából és Irakból menekül, mindenki kell, hogy segítse, nem csak a határon lévő országok. Tehát valamennyi tagállamnak ez a felelőssége, amikor tagállamá vált mindenki, aláírta az Európai Emberi Jogok Egyetemleges nyilatkozatát, és ebben kimondatik, hogy segítjük azokat az embereket, akik háború sújtotta a területről menekülnek. Tehát mindenkinek meg kell ezt tenni. Köszönöm a következő hozzászóló, Grammatika Kiszúr Görögországból. Köszönöm szépen. Elnök úr, nagyon nagy érdeklődésre találtak a szavai. Sokan azt gondolták, hogy Görögország belügyeibe avatkoznak be. De egyébként a mai hírek alapján tudjuk, hogy Görögország továbbra is küzdködik, és én azt gondolom, hogy hát megtesz mindent, annak érdekében, hogy a vállalásait teljesítse a menekült válság kapcsán is. Közben vannak olyan más tagállamok, amelyek falakat építenek, falakat húznak fel, kerítéseket húznak fel, Görögországra pedig nagyon nagy nyomás nehezedik, nem csak a menekültválság miatt, hanem gazdasági szempontból is. A görögök hősiesen küzdenek akár kettő-három fronton is vívják a csatákat, de az a kérdésem, hogy ön, illetve önök mit tudnak tenni annak érdekében, hogy segítsenek Görögországnak? Köszönöm. A következő hozzászóló Ciprusról érkezett Kutra Kukuma asszony. Köszönöm szépen elnök úr. Hát az elhangzottak, az eddigi eszmecsere érintette az eurozóna tagállamainak költségvetését, ennek a helyzetét, és ugye elméletben mindenki a szabad piacot támogatja aztán a gyakorlatban mi történik, a társadalma között egyre nő az egyenlőtlenség. Önök ugye azt mondják, hogy a munkanélküliség csökken, de igaziból senki nem beszél arról a tényről, hogy ezek a dolgozók, akik újonnan munkát kaptak, csak részmunkaidőben dolgozhatnak, mert csak részmunkaidős foglalkoztatást találtak, ennek megfelelően csökken a nyugdíjuk. Ciprus esetében ugye egy szigetről van szó, és itt bevándorlás történik. Hát az a kérdés, hogy hogyan kaphatna egy ilyen tagállam jogot, hogy a saját szociális politikáját folytassa. Portugáliából Pereira kolléga következik. Jó reggelt kívánok! Schulz elnök úr, tisztelt képviselőtársak, én nekem csak két kérdésem van. Az egyik az a jövőbeni, a bankunió jövőjével kapcsolatos, és a fiskális unióval kapcsolatos. Ugye a betétgarancia mechanizmusa elengedhetetlen az euró jövője szempontjából. És mégis úgy tűnik, hogy nem halad elég gyorsan ez az ügy. Kérdezem, hogy az Európai Parlament mit gondol erről. A második kérdésem pedig a fiskális unióval kapcsolatos, és az európai munkanélküliségi rendszerrel kapcsolatos. Ugye ez is nagyon fontos ahhoz, hogy a következő válságra felkészüljünk, mert az biztos, hogy jönni fog még válság. Nem tudjuk, hogy egy év múlva, vagy kettő, vagy hány év múlva, de fel kellene, hogy készüljünk erre, és el kellene kerülnünk azt, hogy egy-két tagállamban katasztrófát okozzon ez a válság. Koszovóból Bekári kolléga következik, mondja az elnök. Köszönöm szépen, jó reggelt kívánok mindenkinek. Én tudom, hogy Európában mindenki komolyan küzdik a gazdasági problémákkal, a gazdasági helyzettel és a válsággal. De hát én, aki Koszovóból érkeztem, azt hiszem elmondhatom, hogy részben mi is osztozunk a gazdasági problémákban, illetve az a perspektíve, hogy az EU-ba integrálódhatunk, pozitív, a demokráciánk fejlődik, de a reformokra kellene odafigyelni, mi a tőlünk telhető legjobbat megtesszük. És véleményünk szerint a koszovói állampolgárok szabadsághoz való joga valami olyan dolog, amelyet az Európai Parlament is támogat, gyakorlatilag a szabályok alapján le van ez fektetve. Mi teljesítettük az összes feltételt, amelyet szabtak, és várakozva tekintek a, tekintünk az európai intézményekre. Tudom, hogy ez a kérdés igazából a bizottságot illette volna, de mivel bizottsági elnök úr távozott, én most Schulz úrhoz intézem ezt, mert tudom, hogy a parlament igen komolyan támogatott bennünket. Köszönöm, mondja Tajáni úr, Papadimulis kolléga következik az európai parlamenti képviselők közül. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetértek egyetértek az elhangzottakkal, tehát tudom, hogy nincs itt az ideje annak, hogy az Egyesült Királyság távozzon az Európai Unióból. Ahogy ön is elmondta, és ahogy ön is elmondta Cameron úrnak. Inkább az együttműködést kellene megerősíteni és hatékonyá tenni. De hát hogyan tudjuk ezt megtenni? Úgy, hogy az általunk meghozott döntéseket a gyakorlatban meg is valósítjuk. Úgy döntöttünk, hogy ugye szeptember től kezdve, tehát a tanács és a bizottság úgy döntött, hogy szeptembertől kezdve 160 ezer menekültet letelepítenek az Európai Unió tagállamaiban, és ehelyett mindössze 400 személy távozott Görögországból. Aztán gondoljunk a magyarokra, a lengyelekre, és így tovább. Ugye az mindig nagyon szép, amikor mezőgazdasági támogatást és egyéb pénzeket kapnak az Európai Uniótól, de közben nem hajlandók részt vállalni a közös döntések végrehajtásából. Mi a véleménye ezzel kapcsolatban? Klokasszony következik Lengyelországból. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerettem volna felhívni a figyelmét a gazdasági szempontokra. Szerintem a politikának meg kellene próbálni megerősíteni a gazdasági eredményeket. Az európai stratégiai befektetési alapot is össze kellene kapcsolni más európai alapokkal, és együtt felhasználni. Tehát a felülvizsgálat alatt szerintem meg kellene próbálni a rendeleteket egyszerűsíteni oly módon, hogy a szinergia hatás erősödjön, azzal együtt, hogy az európai alapok, a magán, illetve az állami alapok működnek Lengyelország képviseletében, de hát szerintem Európa nevében is mondhatjuk ezt, hogy azt szerettük volna, hogy a meglévő növekedési tényezőket erősítsük, de Európának most új gazdasági növekedési modellre van szüksége. A felelősség teljes növekedésnek öt pilléren kell nyugodnia, az újraiparosítás, az innováció, a tőke, a külföldi terjeszkedés és a fenntartható növekedés ezt kiegészíthetjük még azzal, hogy a vidéki területeket fejlesztük. Most pedig a kérdésem következik. Mi a parlament, illetve a bizottság véleménye Európa újraiparosításáról? Mit szándékoznak tenni? Eddig az Európai Unió csak a szolgáltatási ágazatot hangsúlyozta. Engem érdekelne, hogy mekkora mértékben tudunk munkahelyeket teremteni a gyártásban, mert szerintem Európának erre van szüksége. Zárásként pedig egy utolsó kérdés elnökünkhöz. Mi az Európai Parlament és az Európai Bizottság álláspontja a Nord Stream 2 gázvezetékről? Ugye tudjuk, hogy ez a projekt megsérti a szabad versenyre vonatkozó szabályokat, és nem felel meg a szolidaritás alapelvének sem. Én Sziléziából származom, úgyhogy egy utolsó kérdést szeretnék feltenni a szén kitermeléssel kapcsolatban. Lehetséges lenne az, hogy a szénnel másképpen bánjunk, és így több ezer munkahelyet megmenthetnénk Sziléziában. Köszönöm szépen, elnök úr! Yes, thank you. Köszönöm. Elnök úr, köszönöm a világos megfogalmazást. Nagyon helyesen említette, hogy a szíriai problémát meg kell oldani. Ez tulajdonképpen a gyökere, az oka annak, hogy ekkora számú menekült érkezik hozzánk, és hogy hát ők fizetik meg ennek a konfliktusnak az árát. Elfogadott ez a ház egy állásfoglalást, amelyben úgy döntöttek, hogy a Daesh által elkövetett cselekmények népírtásnak felelnek meg. Márpedig, ha ez így van, akkor az 1949-es egyezmény vonatkozik erre. Több százezer ember követel népírtást, őket meg kell állítani. Kérdezem, hogy mi mit teszünk ennek ében, másodszorban pedig hol áll a törökországi együttműködés? Ez az ország most már Szíria egy részét bombázza és lövi, mi pedig több milliárd eurót fizetünk méghozzá egy olyan országnak, amely ugye, hogy mondtam, Szíriában aktívan háborút folytat, valamint saját állampolgáraival szemben katonai erővel lép fel déli határaihoz közeli térségben. Hogyan tudjuk a békét garantálni, és hogyan tudjuk azt garantálni, hogy nem fizetjük az emberi jogok megsértését? Cariello úr következik Olaszországból. Onorevole Cariello, la parola. Kariel a kolléga parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nem hallottam az első alkalommal. Én azt gondolom, hogy tudatosítanunk kellene magunkban azt, amit Schulz úr ma mondott, és prioritást kellene adnunk ennek a találkozónak a Cameron úrral folytatott találkozónak, aki azt mondta, ugye Cameron úr elmondta, hogy hajlandó eljönni a következő csúcsértekezletre, ő ott referendumról fog beszélni, amit a saját hazájában tartanak, arról, hogy távozzanak-e az EU-ból vagy sem. Most már világos, hogy mi a helyzet Európában. Egy országot csak akkor hallgatnak meg, amikor feltételeket szab, és csak akkor, hogyha az eurozónából kívül esik. Mi olyan hangot képviselünk, amely egyedül áll Európában. Több ország, és egyébként most már ebben az irányban mozdul el, szeretnénk a figyelmet újra az eszmecsere lényegére visszairányítani. Ez pedig az euró. A tagállamok közötti kapcsolatok, és egyébként ebben az Európai Parlament is részt vesz, mindig azt célozzák, hogy megerősítsük a tárgyalásos képviseleket akkor, amikor valaki azzal fenyegetőzik, hogy kilép az eurózónából, vagy kilép az Európai Unióból. Szerintem ennek a parlamentnek sokkal nagyobb jelentőséget kellene tulajdonítania ezeknek az aspektusoknak, ezeknek a jelenségeknek, mert ezt a véleményt is most már több tagállam osztja. Az Európai Parlament elnöke a véleményünk szerint képes kell, hogy legyen, hogy indítson egy olyan eljárást a parlamentben, amelynek keretében belül érdemben vitatják meg azt, hogy több tagállam most ott tart, hogy megvitatná az EU-ból való távozás kérdését. Az Egyesült Királyságból Fokner bárónő következik. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy lehetőséget biztosít arra, hogy a Cameron úrral folytatott eszmecseréről halljunk. Egy valamire szeretnék reagálni, amit ön említett az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Ugye, hogy az eurozóna tagjai, illetve a többiek, akik kívül vannak rajta, belőle az eurozónából kívül áll ugye az Egyesült Királyság. De ez nem jelenti azt, hogy mi nem akarjuk, hogy az eurozóna ne legyen sikeres. Dehogy nem. Mi azt szeretnénk, hogy jól teljesítő gazdaságok legyenek az eurozónában, és megtegyék a minden, minden, megtegyék minden lépést, ami az integrációhoz szükséges. A mi gazdasági és pénzügyi bizottságunkban nem hallottam soha senkit, aki azt mondta volna, hogy nem szeretnénk az eurozóna sikerét látni, hiszen ez a mi érdekünk, hogy sikeresek legyenek önök, a kereskedelmi partnereink, a szomszédaink, és így tovább. Úgyhogy szerettem volna megragadni ezt a lehetőséget, elnök úr, hogy önnek és a többi parlamenti képviselőnek is elmondjuk, hogy mi nagyon sok sikert kívánunk az európai uniós tagállamoknak, akik az eurozóna tagjai. Sajnálatos módon Juncker úr nem válaszolta meg a kérdésemet, de hát mindegy. Ezt szerettem volna tisztázni az Egyesült Királyság nézőpontjában. Last speaker before the speech of the President of the European Parliament. Mielőtt az Európai Parlament elnökének adnám vissza a szót, Jakobson úr a svéd parlamentből következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a magam részéről én azt szerettem volna hangsúlyozni, amit Ausztria is felvetett. A svéd helyzet nagyon hasonló a svéd emberek, a svéd parlamenti képviselők azon töprengenek, hogy az Európai Tanács most megpróbálja-e a szolidaritás értéke alapján elosztani a menekülteket Európában, hogy megoldódjon a menekült kérdés. Semmi sem történt egyébként azóta, amióta döntést hozott a tanács erről. Miközben nagyon sok egyéb problémával is meg kell küzdenünk, a gazdasági válsággal és a többivel, ez jó precedens teremtene. Mindenkinek szerettem volna elmondani a következőt aki itt ül a teremben. A svéd nép óriási befizető az Európai Unió költségvetésében. Most szükségünk van a szolidaritásra európai szinten. A gyakorlatban ne csak beszéljünk róla, tehát egy Svédország méretű tagállam most az önök támogatását kéri. Új ideiglenes menedékügyi jogszabályokat hoztunk, ami az európai minimum teljesítését teszi lehetővé számunkra, de ennek az az oka, hogy Dublin nem működik, a Dublini rendszer összeomlott, mert a többi tagállam nem vállalta föl a maga feladatát. Schulz úr, öntől azt szeretném kérdezni, hogy hogy látja ezt a helyzetet? Döntés született a menekültek áttelepítéséről, és miért nem történt meg? Most visszaadom a szót Mártin Schulzónak, az Európai Parlament elnökének. Köszönöm szépen. Úgy gondolom, az önök kérdései nagyon sok különböző kérdéskörre vonatkoznak. Ezek a kérdéskörök összekapcsolódnak részben egymással, és hogyha megnézzük a különböző problémák és megoldatlan kérdések részleteit, akkor áttekintést nyerünk arról, hogy milyen drámai helyzetben találjuk magunkat, különösen igaz ez erre a hétre. Világosan szeretnék fogalmazni. Megvan a lehetősége annak, hogy az Európai Unió szétessen. És az Európai Parlamentben sok olyan képviselő ül, aki nagyon örülne ennek. Amikor elhangzik az Európai Parlamentben az, hogy az Európai Unió haszontalan dolog, nem működik hatékonyan, a polgárok akarata ellenére jött létre és működik, akkor a jobb oldalon, a terem jobb oldalán, és hát a terem más részein is néhányan nagyon lelkesen tapsolnak. És azok, akik Európában azt állítják, hogy a nemzetek érdeke a közösség érdeke fölött áll, az egyik tagállam fontosabb, mint a másik, hogy Európa haszontalan, működésképtelen, újra kell gondolni. Ők, akik ezt hangoztatják, ők nyerik meg a választásokat, nagyon nagy támogatást élveznek. És mivel a személyes véleményemet is kérdezték, nem pedig európai parlamenti elnöki véleményemet csupán, én az Európai Unió emélyítésének lelkes híve vagyok, de itt a parlamentben van egy nagyon erős ellenzékünk, az egyik úr, aki ebbe a körbe tartozik, itt a terem hátuljában épp interjút ad, ha meg hátrafordulnak, láthatják őt, ő azt állítja, hogy az Európai Unió már el is bukott. De az Európai Parlament túlnyomó többsége, képviselőinek túlnyomó többsége támogatja az Európai Unió elmélyítését. Farázs úr volt az, aki egyébként itt az imént besételt a terembe, interjút adott és azonnal el is hagyta az üléstermet. Én lelkes szószólója vagyok annak, hogy maradjunk egységesek, tartsuk egyben az Európai Uniót. Ugyanis a történelmi tapasztalat a történelmi távlat főként Európában arra tanít bennünket, hogy amikor a nemzetek ezen a kontinensen nem működtek együtt egymással, határokon átnyúlóan, akkor Európa elbukott minden egyes alkalommal. És az egész katasztrófába torkollott az európai nemzetek számára. Ezért a 20. század második fele az én szememben, az európai történelemben a legjobb időszak volt, mert egy alapelvet követtünk, a nemzetek és tagállamok közötti szolidaritást követtük, azt az eszmét, hogy közösen sikeresebbek leszünk, mint külön-külön. Azt az elvet követtük, hogy el kell ismerni egymás érdekeit, de elengedhetetlen az, hogy közös nevezőre jussunk, és kompromisszumot kössünk egymással, csak így tudjuk a jólétet és a békét fenntartani. Ezt nem szabad megkérdőjelezni ma sem. Ezért válaszol azoknak, akik a menekültekről beszéltek. A szolidaritás egy alapelv. A szolidaritás az egyik alapelvünk. És aki ezt az alapelvet feladja, és azt mondja, hogy csak akkor leszek szolidáris, ha nekem abból hasznom van, az én szolidaritásomat előfeltételekhez kötöm, mégpedig a saját érdekeim érvényesítéséhez kötöm azt. Az, aki a szolidaritást nem egy kölcsönös folyamatnak tekinti, amely azt jelenti, hogy néha adok, néha kapok, aki erről az alapelvről lemond, az az Európai Unió koporsójába verszöget, és jelen pillanatban ez történik a menekült ügyben. Németország, Ausztria, Görögország, Olaszország, Svédország egyedül nem tudják megoldani a menekültügyi problémákat. És igazuk van, 160 ezer menekültet kell elosztani egymás között. Papadimulis úr elmondta, 400-at sikerült elosztani, de hogyha Németország azt mondja, hogy mi ennyit fogadunk be, más országok azt mondják, hogy mi annyit, tehát még mindig ott van még 26 további tagállam. 3-4 ezret kellene befogadniuk körülbelül tagállamonként, ezt meg tudjuk csinálni, ezzel nem terhelünk túl senkit. Az általunk felállított szabály az volt, hogy Figyelembe kell venni a lakosság számot, a GDP-t, a munkanélküliek számát és a már befogadott menekültek számát. Úgy gondolom, ezek nagyon fair, nagyon igazságos kritériumok, ezért azt hiszem, hogy a menekültügyi kérdésnél nem is annyira egy probléma megoldásáról van szó, mint sem ideológiai konfliktusról. Ezt fel kell oldanunk, hogyha nem akarjuk, hogy az Európai Unió szétessen. A holland kolléga iménti kérdésére válaszolva, persze lesznek még menekült hullámok, és tudom, mennyire nehéz helyzetet teremt, amikor egy olyan országgal kell tárgyalni, mint Törökország, miközben Törökország kurdokkal kapcsolatos politikáját nagyon élesen vitatjuk, de másrésztről azt kell, hogy mondjam, és sokszor jártam Törökországban, hogy a török menekült táborokban jobban bánnak a menekültekkel, mint az Európai Unió egyes tagállamaiban. A török menekültáborokban példaértékűen járnak el. Mindeközben azt is el kell mondani, hogy Törökország a szíriai határát sokáig nyitva tartotta, hogy beengedje a menekülteket. Éppen ezért kérném önöket arra, hogy önök is tartsák nyitva a határokat erkölcsi konfliktus dúl, egyrészt nem értünk egyet Törökország politikájával általában, másrésztről szükségünk van Törökországra a menekültügyi probléma megoldása miatt. Ez egy erkölcsi, morális kérdés, de erre gyakorlati választ kell adnunk. Törökországgal együtt kell működnünk, mert máshogy nem tudjuk megoldani a menekültügyi válságot, de ez nem jelenti azt, hogy hallgatnunk kellene azon ügyekről, amelyekkel nem értünk egyet Törökország kapcsán. Talán szólnék néhány szót a görög helyzetről is. Görögországnak segítségre van szüksége, mégpedig mielőbb. Remélem, hogy Görögország el is fogadja segítségnyújtást. Abban a mély gazdaság és pénzügyi válságban, amelyben az ország jelenleg találja magát, még egy menekültügyi válsággal is szembe kell nézni. Egy ilyen helyzetet egyetlen ország sem tud egyedül megoldani. Ezért Görögországnak segítenünk kell a menekült tetteket fogadó központok kiépítésében és a relokációs rendszer működtetésében is. Hiszen, hogyha csak fogadó központokat építünk Görögországban, de a többi tagállam nem fogad be menekülteket, akkor Görögország egy nagy menekült táborra alakul. Ezért van szükség erre a relokációs rendszerre, és a francia miniszterelnök is elmondta, hogy a országa hajlandó lenne 30 ezer menekültet befogadni. Hogyha ebben a kérdésben végre hogyha ebbe a kérdésben végre lendület kerül, akkor könnyedén meg tudjuk oldani ezt a problémát tehát, de az Európai Unió minden egyes nappal veszít a hitelességéből, miközben nem oldja meg a problémát. Ami a banki betétekhez kapcsolódó garanciát illeti, üljenek össze a szakértőkkel, hiszen az európai parlamenti szakértők itt ülnek a teremben, csak egy dolgot mondanék elsőként a német kollégák felé fordulva, ugye Németországban parázsvitákat váltott ki ez a téma, magam is hosszú éveken keresztül egy német takarékbanknál voltam ügyfél, nagyon nagyra értékelem a német takarékbankrendszert, de valamilyen megoldást kell találnunk a német rendszerre is. Ez teljesen világos, mindeközben azonban nem engedhetjük meg azt, hogy ez gátat szabjon Európában a betét garancia rendszernek. Ugyanis a portugál kolléga joggal utalt arra, hogy amikor a következő válság itt lesz, és ez a válság megint csak megmutatja azt, hogy a bankjaink nem olyan robusztusak, akkor ezt nem háríthatjuk az adófizetőkre. Még egy utolsó megjegyzés, ami a népírtás konvenciót, illetve a genocid konvenciót illeti. Igaza van, született egy döntés, amely további lépéseket vonna maga után elvileg, de itt a szuverén államok részvételére van szükség, és a szuverén államoknak kell döntést hozniuk arról, hogy az Európai Parlament döntéséből fakadóan egy jogilag nem kötelező szövegből levonják-e a következtetéseket, konzekvenciákat, avagy sem. Az egyik kolléganő rákérdezett Európa, az európai ipar újbóli fellendítésére. Teljesen egyértelmű, hogy Európában szükség van az iparra, de egy dolgot látnunk kell, a termelő iparágak jövője és az ezen ágakhoz kapcsolódó szolgáltatások mind-mind a digitális hatékonyságunkkal függnek össze. Ezért a digitális infrastruktúrám és fejlődésbe való beruházás és az ipar újbóli fellendítése ugyanannak az éremnek a két oldala. Ami a szenet, a szénkitermelést illeti, én 11 évig voltam polgármester egy olyan kisvárosban, ahol már megtörtént egy átállás a szénkitermelés felől más ágazatokra. 30-40 évig tartott ez az átállás. Kétség kívül Európában egy szénmentes jövőben lesznek majd olyan régiók, amelyek ezt megsínylik. Éppen ezért egy olyan átállásra van szükség, amely nem vezet egész ágazatok összeomlásához, egész régiók összeomlásához. Fontos, hogy az Európai Unió segítséget nyújtson, támogatást nyújtson mindebben, ahogyan a múltban is tette. De aki nyeri a szén ágazatra támaszkodó régiókat, az tudja azt is, hogy egyik napról a másikra nem hajtható végre egy ilyen átállás, egy hosszú távú folyamatról van szó. Elnézést kérek, ha nem tudtam megválaszolni az összes kérdést, sajnos most el kell mennem, de voltak kollégák, akik például Koszovó kérdésére kérdeztek rá a bankunióra, az északi áramlatra, az euróvezet sikerére, de hát vannak itt kollégák, akik ezt meg tudják válaszolni helyettem is. Köszönöm szépen a megértésüket és a figyelmüket. Thank you very much, Martin. Köszönjük szépen, Martin. És most megkezdjük a második vitakört. Először is Moszkoviszi biztos urat szeretném köszönteni itt a körünkben, aki a következő plenáris vita szakaszban részt vesz a gazdasági, pénzügyi vám ügyekért felelős biztos Moszkoviszi úr, Thomas Handel, a foglalkoztatás, hogy a Szociális Bizottság részéről szerepel itt, Markus Weber fogja levezetni a második szakaszt, mert az elnökök értekezlete egy különülésen tárgyak, különböző fontos kérdésekről, hogy hallhattuk Schulz úrtól, az Egyesült Királysággal való politikai egyeztetések zajlanak. Úgyhogy köszönjük szépen, és jó munkát, sok sikert kívánok Önöknek!